túlmutatóan az Európai Bizottság minden intézkedés, minden lépés esetében eh, elszámolt a eh, hatósági kötelezettség rendelkezik a parlamenttel szemben. Ebben a stádiumban, miután a tanácsa és a parlamenttel tanácskoztunk, a következő témákat kell megmutatnunk, Meg kell mutatnunk a, azt, hogy milyen fajta kapcsolat van a, a hiányosak, illetve a pénzgyerdekek védelmek között. Mi a helyzet a többi mechanizmussal, a hetes cikkel? Nem szabad, hogy bármilyen fajta szürke zóna legyen az eszközöket vagy a cselekvési, eh, vagy a felépési lehetőségeket illetően. a jogi szolgálat véleményt is kikértük, és tényleg azt szeretnénk, hogyha az egész folyamatot kisteltisztán tudnánk írni, hogy milyen folyamatot alkalmazunk, milyen lépéseket alkalmazhatunk. A tanácsban néhány tagállam azt követeli, hogy a lehetséges hiányosságok listáját konkretizáljuk, bővítsük ki, Nagyon fontos ez szerintük a jogi biztonság szempontjából. Ez így van, viszont a listának nyitva kell maradni annak érdekében, hogy a mechanizmus működését lehetővé tegyük a be nem látható, előre nem látható esetekre is, és Európának lehetőséget adjunk arra, hogy bármilyen fajta öm, esetre megfelelően tudjon reagálni. Lesz egy indikatív határidő amikor a bizottságnak fel kell lépnie, miután az adott tagállam től megkapta a választ. Ezt mi fontosnak tartjuk, ezt a határidőt, de úgy vélem, hogy az alaposság fontosabb, mint a gyorsaság. Komplex, összetett esetekben a bizottságnak átfogó vizsgálatot kell tartania, ezért a határidő nem túlságosan rövid, azután kellene kezdődnie, miután meghallgattuk a tagállamot, és a tagállam leadta az álláspontját. Az információs források, amelyekre a bizottság a munkáját építi, ezt szeretnék egy kicsit tisztázni, ezt én fontosnak tartom. Az a fajta jogszabály, azok a jogszabályok, amelyekre a bizottság hivatkozhat, és az információs források, amelyekre támaszkodhat, ezt egyetemben pontosítani, illetve definiálni kell, hogy azt önök is kérték. Az, hogy a végső kedvezményekezet hogyan lehet erősíteni, ez nagyon fontos kérdés. A jogállamisági mechanizmus, amelyről ma tárgyalnak, és amely önöknél jó kézben van, ez egy nagyon fontos építő eleme a bizottsági javaslatnak a következő több éves pénzügyi keret esetében 2021 és 2025 között. Nagyon fontos az, hogy ez megfeleljen a költségvetés szabályszerűségének és gazdaságának annak érdekében, hogy garantálni lehessen az adófizetők pénzét, és így betömünk egy hézagot az európai jogszabályokban, és szeretnék ezt a hézagot megfelelően betömni, és eh, a tanácskozásaink során ebben az évben szeretnék már döntést eh, hozni, annak érdekében, hogy a következő évtizedben a költségvetés szempontjából ez egy fontos alapot kép, eh, képezhessen. Köszönöm szépen, hogy szakszerűen foglalkoznak ezzel a témával. Köszönjük szépen, biztos úr! A Regionális Fejlesztési Bizottság nevében Mihálylov asszony egy percben kam szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr! Kedves kollégák, a Regionális Fejlesztési Bizottság saját véleményében, amit a jelentéshez készített, rámutatott arra, hogy a demokrácia és a jogállamiság az alapvető jogok mennyire fontosak ahhoz, hogy az Európai Unióban ba vetett bizalom ne inogjon meg. Az jogállamisággal kapcsolatos általános hiányosságok esetében egyértelmű garanciákat kell kapnunk hatástanulmányok alapján, hogy a végkedvezményezetjei az uniós támogatásoknak ne kerüljenek negatív helyzetbe, ne érezzék káros hatását esetleges pénzügyi szankcióknak. Ezeknek a szankcióknak egyébként mindenképpen arányosnak, arányosaknak kell lenniük, és a tagállamok egyenlő elbánás elbírálását és elbánás módját kell, hogy figyelembe vegyék. Ami az európai strukturális befektetési alapot illeti, az Európai Bizottság hagyja végre az unió költségvetését, amikor általános hiányosságokat tapasztalunk, vagy tapasztalnánk a jogállamiság terén, akkor az általános rendelkezésekre vonatkozó rendeletet alkalmazhatjuk annak érdekében, hogy a pénzügyi kedvezményezetteket védjük, óvjuk, és az Európai Bizottság követi figyelemmel a jogállamiság alakulását a tagállamokban, illetve biztosítja azt, hogy a tagállami intézmények az odaítélt eh, kifizetéseket valóban eszközlik. Köszönjük szépen! Az Alkotmányügyi Bizottság eh, nevében Solc úr. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az Alkotmányos Szabizottság nevében hangsúlyozom azt, hogy nagyon fontos az, hogy az európai költségvetést a rögállamisági elv hiányosságaival szemben megvédjük. Persze van össz, összhang e között, illetve a költségvetési terv megvalósítása között a az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága nagyon fontos ahhoz, hogy a jogállamisági elveket be lehessen tartani. Ezért az AFKO azt javasolta az illetékes szakbizottságoknak, hogy a tagállamok azon kötelezettséget, hogy ebbe az irányba együttműködjenek, a pénzügyi szolgáltatás érdekében garantálja a jogszabályozásban. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság elérni azt, hogy a végkedvezményezettek vagy a programok alapok címzetjeinek jogos érdeke továbbra is megvalósuljon. Ezért az Európai Bizottságot eljárás szempontjából arra szeretnénk kötelezni, hogy minden egyes esetben az érintett költségvetéseket ellenőrizze, a javasolt intézkedések hatásait illetőleg. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentet nem csak információs jog illeti meg, úgy gondoljuk, hogy nekünk is értékelni kell tudni ezt az eljárást, átláthatóbbnak kell lenni ennek a folyamatnak, és az aranyosság elvét figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most következnek a frakciók felszólalói. Az EPP nevében Gressle asszony másfél percre. Köszönöm szépen, jó napot, jó estét, kedves biztos úr. Nyolc rövid cikkről van szó, de bizakodom ezekben a kis cikkekben, mert ez az első olyan jogszabály, amelyen a jogállamisággal lehet foglalkozni, illetve vannak hiányosságaival. Köszönöm szépen a kollégáknak a jelentést. A rendelet az egyik egy nagy hiányossága foglalkozik az EU-ban, az olyan tagállamokkal, ahol korrupt struktúrák vannak. Néhány tagállamban állami korrupciót láthatunk, láthatjuk azt, hogy vannak olyan állami vezetők, akik használják befolyásukat, hogy magukat, barátaikat, rokonaikat EU pénzzel gazdagítsák, és még az ide vonatkozó vizsgálatokat is akadályozzák. A rendelet ebben az esetben mindenképpen majd megoldást jelenthet. A hetes cikk alapú eljárás ezt a problémát nem oldhatja meg, mert ez egy általános eljárást ír elő. Tudjuk, hogy kevés kevesek azok, akik megtöltik a pénzüket, és gyakran a rendőrség az ügyészség nem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. A kérdés az az, hogy mi történik akkor, hogyha EU pénzekkel történő csalásról van szó, és hogyha a tagállamok nem tesznek semmit sem, mert prominensek az elkövetők. Ez a rendelet persze nem old meg mindent, de segít abban, hogy az Európai Bizottság megoldást találjon arra, hogy ezt a rendeletet élettel töltse meg. Az adócsalás nem ide tartozik, ez egy egyéni történet. Jó lenne, hogyha ezt kivetnénk holnap ebből a javaslatból, mert ez nem igazán erősíti ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében Ayala Sender asszony kap szót kettő percben. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Kardia Tabal és Szarvama kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, kemény munkát végeztek. Én Politikai és direkt szankciókat szerettem volna inkább látni, hogy ne a tanácsom elő, és ne a bizottságnak és a parlamentnek kell megint fölvállalni ezt a munkát, és az uniós támogatások vagy alapokat használjuk erre a célra, hiszen ezeknek a megítélését ez nem fogja javítani, de mégis úgy érzem, hogy Gárdel Zabál és Szárom a kollégák által javasolt jelentés mégiscsak védi az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Hogyha nincsenek független bíráink, akkor nem tudjuk megvédeni az Európai Unió pénzügyi eh, érdekeit, és ez az állampolgárokra és a végkedvezményezettekre is kihatással van. Azt hiszem, hogy végső soron mégiscsak sikerült a kör négyszögesítése. Talán sikerül majd a pénzügyi szankciók javasolt formájával a kormányzatok viselkedését módosítani, anélkül, hogy a végső kedvezményezetteket ez az nagyon káros vagy negatívan érinteni. Ami igazán fontos az az, hogy a parlament ebben egyenlő szereplőként jelenjen meg, hiszen az emberi jogok tekintetében nekünk nagyon nagy a felelősségünk. Tudom, hogy miért alakultak így a dolgok, oda kell erre figyelnünk. Szerintem jó a szöveg, nehéz, bonyolult, komplex jelentés ez, de hogyha ezt sikerül megmagyaráznunk és megfelelő módon alkalmaznunk, akkor el fogjuk azt érni, amiről ma reggel is beszéltünk, egy olyan Európát, amely védi a polgárokat, ahogy azt Macron úr is mondja, Európát meg kell védenünk azoktól, akik alá akarják ásni. Ez lesz az első lépés ezen az úton. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az Európai Konzervatívok nevében Csarnacki úr egy percben kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim, egyetértek a kollégáimmal, a Sanderrel, és meg kell védenünk Európát azoktól, akik el akar, le akarják rombolni Európát. Persze a kérdés az az, hogy ki akarja Európát lerombolni. Azok-e, akik az euroszkepticizmus hullámait keltik a tagállamokban, vagy azok, akik a tagállami ügyekbe beavatkoznak, és az emberek véleményének ellenszegülnek. Ezt sok európai országban láthatók, Ausztriában, Olaszországban, a Cseh köztársaságban is, vagy Magyarországon. Szárvama úr helyesen beszélt Pandora szelencéjéről, de nem szabad ezt a szerencét kinyitnunk ilyenfajta javaslatokkal, amelyeket félre lehet értelmezni. Öttinger úr hazája megválaszthatja a Kászrói Alkotmánybíróság elnökét, és mi nem adkoztunk bele ezekbe az ügyekbe, de fordítva is igaznak kellene ennek lennie. Az ilyen országok, amelyeket támadnak, mint például Magyarország, demokratikusan választottak meg kormányzási formájukat. Köszönöm szépen. A liberálisok nevében Jelte Maki asszony kap másfél percben szót. Köszönöm szépen. A jogállamiság ala, elve minden alapja a demokráciának, hogyha ezt az alapelvet nem tartják tiszteletbe, akkor a tagállamok közötti együttműködés is veszélybe kerül, és az állampolgárok életére is kihat ez. Hogyha egy állam EU tag akar lenni, akkor bizonyos kritériumokat be kell tartania. Itt közös felelősségről van szó. Mégis szeretnék arra rámutatni, hogy ez a javaslat nem fog minden gondot megoldani. Nagyon magas elvárásaink vannak, de ebben a javaslatban az EU eszközök védelméről van szó, és arról van szó, hogy ezeket az eszközöket helyesen használják fel. Ez azt jelenti, hogy ezek az általános hiányosságoknak össze kell függeniük EU e, pénzekkel, különben nem lehet ezt az eljárást beindítani. Ez az eszköz tehát nem fogja megoldani a problémát akkor, hogyha általános szinten van gond a jogállamisággal. Egészen biztos vagyok abban, hogy ennek a mechanizmusnak a végrehajtása gyakorlatban nehéz lesz, javasoltunk javítást, de nagyon nehéz lesz szerintem a végkedvezményezettek helyzetét megvédeni. A frakcióm támogatja ezt a javaslatot, de jogi szempontból ez a rendelet igazából csak bonyolult és bürokratikus kíváncsian várjuk azt, hogy a gyakorlatban ez hogyan fog működni. Köszönöm szépen a GUE Engel nevében. Niriada asszony kap szót. Köszönöm szépen. Azt kell mondanom, hogy elolvasván a dokumentumot néhány aggályom alakult ki. Nehéz megérteni például, és bár arról beszélünk, hogy jogállamiságra van szükség, ami itt igazából történik, politikai eszközé tesszük a költségvetést. Nagyon nehéz végrehajtani ezeket a szabályokat, és ez aggaszt, mert bizonyos országokra nagyon komoly hatása lehet mindennek. A gazdag országok számára ez járhat előnyel például, és számomra úgy tűnik, hogy olyan helyzetet teremtenek, amikor a költségvetésünket próbáljuk védeni, a bizottság szerintem nem szabad, hogy ilyen szintű hatalmat kapjon a kezébe. Hogy döntéseket hozzon, olyan döntéseket, amik bizonyos országok jogállamiságára vonatkoznak. A bizottság nagy örömmel visszalép akkor, amikor azt látja, hogy mi történik Spanyolországban, vagy a katalóniai helyzet hogyan alakul, akkor ül a babérjain a bizottság, és nem mond semmit nem segít azoknak az embereknek, akik szavazni szeretnének. De egy ilyen eljárással hogyan lehet biztosítani Európa szerte az egyenlőséget? Kereskedelmi ügyekről beszélünk. És azt látjuk, hogy azok előnyt fognak élvezni, akik dörgölöznek a bizottsághoz. Bizonyos országokban a különböző hatalmon lévő csoportok fognak előnyt kovácsolni ebből. Lesznek olyan országok, amelyek nem fognak megfelelő védelmet kapni, és ezért káros hatás lesz számukra ez a jelentés. Szerintem nem azt kell vizsgálnunk, hogy politikai szinten mi történik. Azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy vizsgálja felül ezt a javaslatot, és egy kis hatalmat vegyünk ki a kezükből. Elnök, az FDD frakció nevében Arnold úr kap két percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a vita igazából arról szól, hogy milyen körülmények között fogjuk ezt <clears throat> alkalmazni. Hogyha visszaélésekről konkrétan az adófizetők pénzének rossz felhasználásáról beszélünk, akkor az egy dolog, és nálam jobban senki nem ellenzi azt, hogy csalás áldozatá lesen az európai adófizető pénzed. Amikor az Európai Unió úgy gondolja, hogy egy tagállam nem úgy viselkedik, hogy ők ahogy nekik tetszik, és egy politikailag motivált, de mégis anyagi vagy pénzügyi jellegű döntést hoznak a tagállammal szemben, akkor az nem helyes, Csánenszki úrnak ebben igaza van. Maga az eljárás, hogy az Európai Bizottság lép fel, és a tanácsnak egy hónapja van, hogy reagáljon minősített többségi szavazással vissza dobva a bizottság javaslatát. Igazából nem arról van szó, hogy a bizonyítás erre megfordult, hanem rossz irányba működnek a, a dolgok. Arról kell bizonyítéket hozni, hogy valami nincs rendben, nem fordítva kellene ennek működnie. Attól tartok elnök úr, hogy a gyakorlatban ez ahhoz vezethet, hogy a nem megválasztott Európai Bizottság egy választott kormány fölött ítélkezik. A szankciók vagy bevezetéséről, vagy nem bevezetéséről az alapján döntenek, hogy egy adott ország mennyire elfogadott, hogy mennyire támogatott az Európai Unióban. Legyen szó Lengyelországról, Magyarországról, Spanyolországról, nagyon könnyen előfordulhat az a helyzet, hogy ez egy átpolitizált döntésnek tűnhet. Hogy az Európai Unió valóban be akarja bizonyítani azt, hogy a jogállamiságot komolyan veszi, és ez fontos számára, akkor igazából a a bevált gyakorlatokat kell követni, emulálni, ahol a jogállamiság jól működik. Ez, mint hogyha hiányozna a javaslatból. Köszönjük szépen Árnott úrnak. Az ENF frakció nevében Zsolt, a másfél percben. Ten projekt Komisji Europejskiej. Az Európai Bizottság ezen javaslata egy végleges lépés ahhoz, hogy teljes hatalmat vegyen át a tagállamok felett. Az Európai Bizottság hivatalnokai a finanszírozást megtagadhatják bizonyos országoknál. A, a hivatalnokok fogják azt megállapítani, hogy a tagállamok megfelelően bánnak-e a homoszexuálisokkal, vagy a migránsokkal. A, az, hogy például Lengyelországban nem lehet majd uh, folytatni szénbányászat, ez nem lesz jó a lengyel gazdaság számára. A Paul Exit párt is megalapítottuk, szeretnénk az EU-ban lenni, de egy olyat szeretnék, egy olyan EU-t, amilyet Schumann szeretett volna, ott, ahol szabadon lehet mozogni, de csak ennyit szeretnénk, de hogyha az EU egy megszálló hatalom lesz, és kizsákmányolja az asszámunkat, akkor szét fogunk esni. Azt kérem a tagállamok állampolgárait, hogy hasonló pártokat, mint mi hozzanak létre, és együtt hozzunk létre egy olyan EU-t, amilyen eredetileg is akartak, vagy hozzunk létre egy új jó EU-t. Köszönöm szépen, Montel asszony kap egy percben szót. Aha. Az emberi jogok a, a nyilatkozatának harmadik cikke nagyon világos, minden szuverenitás a nemzeté, nem az egyet, egyet de és nem is az ennél nagyobb egységek a, gyakorolják a szuverenitást. Azzal, hogy szankcionálhatja egy biztos azokat a tagállamok, amik az állítólagos Európai Uniós jogokat nem tartják tiszteletben, ezzel akadályozzák azt, hogy a nemzetek a saját politikájukat szuverén módon gyakorolják. Meg lehet fosztani egy tagállamot az Európai Uniós alapoktól, bár az Európai Unió költségvetéséhez hozzájárul, és így vagy arra kényszerítik, hogy külföldről szerezzen pénzt az EU-n kívülről, vagy arra kényszerítik, hogy nyissa meg mindenki előtt a, a határait. Ez a Brezsnyevi Szovjetunió módszeréhez hasonlít. A jogállamiság és a demokrácia hangoztatásával ugyanúgy járnak el most az Európai Unió vezetői, mint annó a szocialista ö, Szovjetunió vezetői. Én azt mondom erre, hogy ilyen a demokrácia. Most pedig Marinescu képviselő kap szót másfél percben. Stimați, eh, stimați colegi, eh, consider că avem nevoie de acest eh, regulament. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, szerintem szükség van erre a szabályra. Az európai költségvetést hatékonyan kell végrehajtani, minden szabályt tiszteletben tartva. Hogyha egy tagállam egy uniós alapértéket nem tart tiszteletben, akkor az a jogállamiságot, akkor bizony igenis, közbe kell avatkoznunk, hogy az európai adófizetők pénzét megvédjék. Az Európai Bizottság javaslatában volt egy-két dolog, ami nem volt világos, ezen javítottunk, de még mindig van tennünk ez ügyben. Például, hogy a jogállamiság tekintetében tapasztalt hiányosságok hogyan függnek össze az európai költségvetés érdekeinek a védelmével. Az arányosság, a szankciók arányosságát például nem állapítjuk meg, vagy fektetjük le egyértelműen. Azt kell garantálnunk ugyanis, hogy a projektek végkedvezményezetjei megkapják a pénzüket, akkor is, hogyha a tagállamot valamilyen szankcióval, pénzügyi jellegű szankcióval sújtjuk. A hetes cikkkel mégiscsak összefügg valahol ez a kérdés. Remélem, hogy az Európai Tanács az, a maradék részleteket is tisztázza majd annak érdekében, hogy az végrehajtható legyen valóban ez az új szabály. Köszönöm szépen, Tomá asszony kettő percben szól hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A demokrácia túlságosan fontos és túlságon törékeny érték ahhoz, hogy csak a kormányokra bízzuk ezt. Jogelmiség nélkül nincsen demokrácia, ahogy azt az európai alapjogok kartájának preambuluma is kimondja, a demokrácia és a jogállamiság elvein alapul az Európai Unió. Tehát a feladatunk mindkettőt garantálni. Az elmúlt években az elfogadhatatlan és veszélyes tendenciák megjelentek a sajtó szabadsággal, az igazságszolgáltatás függetlenségével, illetve az emberi jogokkal szembe eh, menve. Európa minden sarkában felütötte a fejét ez a jelenség. Egyetlen tagállam sem bújhat el ezzelől, éppen ezért sürgős, kérem a kollégát, hogy csöndben legyen, tehát sürgős az, hogy sürgősen kell rendelkeznünk egy olyan eszközzel, amely a vétkes tagállamokkal szemben minket felhatalmaz valamilyen szankciók meghozására. Guarda Zabel és Szárvama kollégák kiváló munkát végeztek annak érdekében, hogy a költségvetési szankciók mechanizmusát bevezessük, és a kettes cikkre hivatkozva az Európai Unió értékeithez kössük. Ahogy azt a biztos úr is elmondta, fontos, hogy ez a jogalap az Európai Unió költségvetéséből indulunk ki a jogalapban, tehát ehhez kötődnie kell. Amire különösen árgus szemmel figyelünk majd, a mechanizmus alkalmazása. Két okból. Először is azért kell erre odafigyelnünk, arra kell odafigyelnünk, hogy valóban hatékonyak legyenek ezek a szankciók a kormányjal szemben, és nem az állampolgárokkal kedvezményezettekkel szemben, hiszen abszurd lenne, hogyha mondjuk egy kutató, egy ö, egyetem, egy gazda, egy régió, vagy akár egy ö, egyetemista ö, bármiféle kárt szenvedjen azért, mert a kormánya nem tartja magát bizonyos szabályokhoz, hát ez, ez csak tovább rontálnak a helyzetet. A második az, amire oda kell figyelnünk, hogy a jogállamiságot védő mechanizmus semmiképpen se váljon a megszorító költségvetés eszközévé, hiszen a szegénység elleni harcot ez semmiképpen sem segíteni. Erre oda fogunk figyelni. Köszönjük szépen, Tomá asszony, és a kollégáknak a tapsot. Kuzmiuk úr, következik egy percet adok önnek. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Szeretnék rámutatni arra, hogy eh, bár a jelentés tevőknek kellene meghatározni a, a kritériumokat a jogalamisági hiányosság kapcsán, mégis itt ez egy olyan terület, amely eléggé azért eh, tetszőleges. Ezt erősíti meg az Európai Számövőszék is. Szeretnék rámutatni arra, hogy a meglévő jogszabályok is lehetővé teszik azt, hogy blokkolják az eszközöket akkor, hogyha a pénzügyi fegyelmet nem tartják be. Itt van például Franciaország, és a 3%-os eladósodás, és egyáltalán nem büntették meg Franciaországot. Az új eszköz, amelyet tetszés szerint lehet alkalmazni, ez kicsit felelőtlen, a lengyel delegáció ez ellen fog szavazni. Ali úr kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr, Tinger biztos úr. Az unió költségvetése és pénzügyi érdekeinek megvédése érdekében új rendeletre van szükség, nem egy szankcionáló mechanizmusra, hanem arra, ami a megfelelő pénzügyi igazgatást teszi lehetővé. A, az Európai Unió működéséről szóló szerződésben lefektetett Európai Uniós jogok és a tagot, tagság előfeltételeként megvalósítandó alapjogok mellett a az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelme is rendkívül fontos. Egy szakértőkből álló tanácsadó panel kell, hogy éves értékelést készítsen minden tagállam a, a jogállamisági helyzetéről, és e panel véleménye alapján hozzon döntéseket a bizottság. A kedvezményezettek további javasolt intézkedéseket ne kelljen, hogy végrehajtsanak. A kedvezményezettek megkap, hogy kapják a kifizetendő pénzeket. Az is nagyon fontos, hogy a parlament ugyanolyan szerepet kapjon a folyamatban, mint a tanács az intézkedések elfogadása vagy elutasítása tekintetében. A költségvetési ö, tartalékot kell képezni azokból a pénzekből, amiket nem folyosítanak a büntetett tagállam felé. Elnök, köszönöm szépen. Viegas úr kap szót el másfél percben. Köszönöm szépen. Ez a javaslat a tagállamok felé folyosítandó pénzeket kondícióhoz kötni, a tekintetben, hogy létezik-e jogállamiság a tagállamban, vagy nem. De milyen jogállamiságról beszélünk, és ki fogja megítélni azt, hogy megvalósul a jogállamiság? Az Európai Unió az intézményi működését fogja ellenőrizni a tagállamoknak? Hogyha valaki például az írországi, hollandiai, franciaországi nemzet népszavazások eredményét elutasította, az Egyesült Királyság demokratikus népszavazásának az eredményét fogják elutasítani? Közpénzekből zajlottak ezek a népszavazások, és utána a megszorítási politika sújtja az állampolgárokat azért, mert belementek ebbe rengeteg menekült fullad bele a földközi tengerbe, és kriminalizáljuk a civil szervezeteket. Nagyon sok példát tudnék még felsorolni, ami azt bizonyítja, hogy az Európai Unió maga sem jogállam. Minden tagállamnak megvan a saját fejlődési modellje, és nem feltétlenül kell, hogy ez a modell megfeleljen az európai alapelvek, uniós intézmények elveinek, úgyhogy elutasítjuk ezt az egész tervet. Eliszen úr Ma az Európai Unió költségvetésének védelméről beszélünk, az általánosá vált jogállamisági hiányosak esetében. Itt igazából arra van szó, hogy Lengyelországot, Magyarországot akarják megbüntetni azért, mert nem vetik alá magukat az EU akaratának. Az EU elit Eh, ezt az állítólagos egyetemes eh, elvet akarja számon kérni a tagállamokon. Ezáltal nem lehet bizonyos fajta szabályokat létrehozni, ha az káros lenne az EU számára. A szankciók esetében szakértőket akarnak alkalmazni, és a bizottság dönt majd erről. Így a tagállamok szuverenitása még jobban csökken. Úgy tűnik, hogy eh, az intézkedések főként Magyarország és Lengyelországon irányulnak. Ezek a büszke országok eh, joggal a kommunista diktatúra után nem hagyják, maguk, nem hagyják, hogy rajtuk uralkodjanak. Köszönöm szépen, elnök úr. Schmidt úr kap szót egy percben. Asszony. Tisztelt bizottsági képviselők, tisztelt kollégák, egy kicsit azért csodálkozok azon, hogy ez a vita milyen irányba halad. Egy dolog világos, az EU támogatások nem ajándékot jelentenek, hanem ez a befektetés, és ha néhány országban az EU pénzekkel kapcsolatos csalás leküzdése nem működik, akkor valamit tenni kell ez ellen. Hadd mondjak egy példát át az EU költségvetésnek a tagállamok adják ki, és ezért kell biztosítani azt, hogyha egy csalás megtörténik, akkor cselekedjünk. Az olyan országok, mint Lengyelország 2016-ban 10,6 milliárdot kapott, Szlovákia 2 milliárdot, Magyarország 4,5 milliárdot kapott, és ezekben az országban van mit bepótolni. A jelenlegi javaslatban a bizottság végre befogyaszthatja a pénzeket, vagy leállíthatja, felfüggesztheti a kifizetéseket addig, amíg a problémákat meg nem szüntetik a tagállamban. És az Olaf-val kapcsolatos állandó titoktartás is megszűnik. Így itt feltételekhez kötődnek ezek a pénzek, és még egyszer hangsúlyozom, az EU támogatás nem ajándék, hanem ez egy befektetés, és hogyha a fogadóknál nem változik meg a viselkedés, akkor le kell vonni a következményeket, hogyha kiadjuk a pénzeket, az európai pénzeket, akkor tartanunk kell magunkat az európai uh, szabályokhoz. Köszönjük szépen, Kienge asszony, egy percben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Feltehet, hogyan tehe, kérhetjük az európai polgároktól, hogy tartsák tiszteletbe azokat az elveket és értékeket, amelyek az Európai Unió alapszerződésében szerepelnek, ha mi magunk vagyunk az elsők, akik megszegjük ezeket, mert legalábbis a tagállamok, akik eh, nem tartják magukat például a jogállamiság elveihez. Ez ügyben azt hiszem, az unióba és az intézményeinkbe vetett bizalmat akkor erősíthetjük, hogyha valóban érvényt szerzünk az európai szabályoknak. Amikor jogállamisággal kapcsolatos általános hiányosságok kihatással vannak az Európai Unió pénzügyi érdekeire, éppen ezért ezzel szemben föl kell vennünk a harcot annak érdekében, hogy a, nem csak azért, hogy a megfelelő bevételei legyenek az Európai Uniónak, hanem csak azért is, hogy valóban bízzanak az emberek az Európai Unióba és annak intézményeiben. Nem értem, hogy a bizottság módosít, javaslatát miért akarják egyes módosítók teljesen törölni éppen, hogy egységesnek kellene lennünk annak érdekében, hogy a jogoknak és kötelezettségeknek minden tagállam eleget tegyen, hogyan akarjuk újjáépíteni egyébként Európát. Azt az Európát megvédi az embereket, a polgárokat. Köszönöm szépen, Tomasics asszony egy percben. Köszönöm szépen az Európai Uniótól közös érdekek és az alapvető jogok tartják össze. Persze senkit nem kell kioktatni arról, hogy hogyan el a saját érdekében, de az alapvető jogok néha az érdekek áldozatául esnek. Viszont nem szabad, hogy az érdekek győzedelmeskedjenek az elvekkel szemben. Ezért fontos az, hogy a tagállamok, amelyek megsértik az alap vető értéket, akkor nem szabad, hogy a közös pénzügyi, közös támogatásunkat alkalmazzák. Viszont láttunk nagyon furcsa értelmezését a alapvető jogoknak, és furcsán próbálták megfegyelmezni azokat az országokat, ahol másképp félegettek az Európai Unióról. A nem igazán látom azt, hogy ezek a mechanizmusok milyen célt is szolgálnak pontosan, nem fogom ezeket támogatni. Most Broa úrnak adom meg a szót egy percben. Kedves kollégák, az euroszkeptikusok állítólag itt meg ostromolják az Európai Bizottságot, de az Európai Bizottság megpróbálja megerősíteni az elnyomó e hatásköreit. Az európai alapokat próbálja meg megvonni azoktól a tagállamoktól, akiket azzal vádolnak, hogy a jogállamiság nem érvényesül az országukban. Az Európai Bizottság így már bármilyen országnak az élet vonalát vághatja el, a létfontosságú ellátását, az Európai Bizottság által rájuk erősített, erőltetett költségvetést kell, hogy fogadjanak el. Ez elfogadhatatlan ezek az alapok pont a nemzeti befizetésekből, a tagállamokból származnak, onnan kerülnek az Európai Unió költségvetésébe, olasz, lengyel vagy magyar kormányok is, a nép által megválasztott kormányok, úgyhogy elutasítunk minden kondicionítást az európai alapok kiosztása tekintetében. Elnök, köszönöm szépen. A következő felszóló Dajcs úr másfél percben. Kedves kollégák, csodálkozva hallom azt az intézményi fetisizmust amelyik az európai unió és a tagállamok létezésének a legfőbb célját abban véli felfedezni hogy a jogállamiság az működjön. kedves kollégák az európai uniónak és természetesen a tagállamoknak a működésük a tevékenységük középpontjában az áll hogy garantálják az európai polgárok szabadságát és mindent megtegyenek az európai polgárok jólétének gyaraptása érdekében. ezt a polgárok szabadságának a garantálását és a polgárok jólétének a gyaraptását segti ehhez nyújt garanciát a jogállami intézményrendszer jogszabályok intézmények működésének az együtthatása. természetesen lehetnek olyan jelenségek az európai unió működésében amelyek fenyegetik a jogállamiságot de bármi is fenyegetné a jogállamiságot az európai unió nem hozhat olyan döntést amikor a jogállamiságot veszélyeztető eszközökkel akarja a jogállamiságot álltólag fenyegető eh, veszélyeket elhártani márpedig az európai bizottság javaslata gyenge a parlamenti előkésztés során még tovább romlott a normativitást a jogállamiság alapját jelentő legfontosabb eszmét a normativitás nélkülözi nem lehet azt világosan kihámozni hogy milyen szabályok milyen megsértése esetén indul egy olyan eljárás aminek rendkvül fontos pénzügyi szankciója lehet. a jogállamiság lebontását veszélyeztetését jelenti ez az előterjesztés ezt támogatni nem lehet. köszönöm szépen cohn úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Miért beszélünk ma ismételten a jogállamiságról? Azért, mert ez egy olyan téma, amely érdekli az európai embereket. A régiómból gyakran kérdezik tőlem azt, hogy miért nem csinálom, mint az Európai Unió. Miért vannak olyan kormányok, amelyek elfogadják a pénzt, aztán nem tartják be a játékszabályokat, és nem tartják figyelembe a demokratikus értékeket. A működő jogállamiság elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU eszközöket megfelelően használják fel. Hogyha ez nem működik, akkor a csalás, a visszaélés esélye növekszik. Ezért nagyon fontos az, hogy ez az eszköz ma létrejöjjön. Ne a végkedvézményezettek, a gazdálkodók, az egyetemisták szenvedjék meg a kormányaik hibáját, hanem a kormányok maguk. Mi szociáldemokraták azt is követeljük, hogy legyenek szankciók olyan országok számára, amelyek tisztességtelen adóversenyt folytatnak, és ez azért rossz, mert ez más országokból hiányzik ez az adó, aztán a kórházakból, iskolákból. Az európai család csak akkor működhet, hogyha megvédjük a demokratikus elveinket, és nem egymás ellen, hanem egymásért dolgozunk. Elnök, köszönöm szépen. Weidenholzer úr a következő egy percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A közös költségvetés az Európai Unió gerince, és ez a szolidaritás elvén alapszik. Ez azt jelenti, hogy az erős tagállamoknak nagyon komoly felelőssége van, és a rendelkezésre álló eszközök szűkösek, ezt tudjuk, ezért kellene különös kritériumok ezen eszközökhez. Aki nem tartja magát a szabályokhoz, az az is elfogadhatja, kaphatja ezeket az összkezeket, és így a szolítás elve abszurdá válik. Minden tagállam feladata az, hogy betartsa a jogállamiságot, és biztosítsa a független bíróság működését. Egy olyan országban, ahol ezeket az elveket rendszerszerűen megsértik, akkor ezen tagállammal szemben reagálni kell. Ezért Üdvözöljük ezt a mechanizmust, és köszönjük eh, az Európai Bizottságnak ezt. Nagyon fontos számunkra az is, hogy jobban be lehessen vonni az Európai Parlamentet a költségvetés eh, jóváhagyásakor, hiszen ez az Európai Parlament egyik eh, privilégiuma. Köszönöm szépen, tovább léphetünk a spontán felszólalók listájára. Öt kérést fogadtam be, mind az öt képviselő szót fog kapni. Először Sojdrova asszony egy percben. Köszönöm szépen a szót, kedves kollégák! Látom, hogy vannak olyan előadók, akik félnek attól, hogy vissza lehet élni majd ezzel a javaslat tervezettel. Igen, vannak olyan miniszterelnökök, akik visszaélnek a hatalmukkal, és fent áll a kockázata annak, hogy ugyanez megtörténik európai szinten is. Az Európai Unió elveit meg kell védeni, nemzeti szinten, nemzetállami szinten és európai szinten egyaránt. Hogyha visszaélésre kerül sor, akkor kellenek, hogy legyenek eszközeink is, amelyel orvosoljuk a helyzetet. Többször is szavaztunk a hetedik cikk aktiválásáról, és én soha nem szavaztam emellett, mert megbélyegez egy kormányt. Emellett láthatjuk azt is, hogy ez az eszköz nem elégséges. Nem elég arra, hogy megvédje az Európai Uniós költségvetést és a jogállamiságot. Jobb védelmi mechanizmusra van szükségünk. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Zsuana asszony kap szót egy percben. Figyelemmel olvastam el ezt a jelentést. George Orwell könyvére emlékeztet. Gyakorlatilag állatfarmel várunk, mint ahogy Orwell könyvében történt. A egyre nagyobb egó küzdenek egymással. Az együttműködés mechanizmusa helyett. Két országról tudok az Európai Unióban, amelyek esetében ezt a mechanizmust alkalmazni akarják. Biztos úr, elnök úr, hogyha holnap megszavazzuk ezt a jelentést, akkor minden tagállamnak az együttműködés és értékelési folyamat tárgyává kéne, hogy válnia. Minden tagállamot meg kell vizsgálni. Az Európai Unió érdekeinek a védelme, mint elv jó, de ez az eljárás engem aggaszt. Ki lesz az őrző kutyája az európai demokráciának? Ezt jelentést olvasván az az érzésem alakul ki, hogy félelmet akar kelteni bennünk, hogy üresek maradnak majd a zsebeink. Hadd mondjak egy pol példát. Azt mondják, hogy a bizottságnak kell majd megállapítania, hogy általános hiányosságok állapíthatóak-e meg a rendelkezésre álló források alapján. De mit jelent ez a rendelkezésre álló forrás? A médiumokról van szó? A civil szervezetekről? Jóindulatú kollégákról? Szerintem nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor ilyen jellegű dolgokról szavazunk. Elnök, köszönöm szépen! Kérek mindenkit, hogy tartsák be a felszólási idejüket, hogy mindenki szót kapjon. Maria a következő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A hetes cikk a jogállamiságot védi és az Európai Unió alapértékeit. De a hetes cikk a szerződés keretén belül értelmezendő, tehát 7 cikk alkalmazása során az Európai Unió hatásköreit tiszteletben kell tartani. Az Európai Uniónak vannak konkrét hatáskörei. Persze fel akarjuk venni a harcot a csalás és a jogállamiság hiányosságaival szemben, de nem szabad politikai eszközzé átalakítani ezt, és ezáltal beleszólni az ország belügyeibe. Ne felejtsük el, hogy a trojka mit tett, az Európai Parlament ezt elfogadta, senki sem szállt ezzel szembe azért, mert, mert ez nem volt meg, nem felelt meg az alapszerződésben lefektetett, lefektetett hatásköröknek. Köszönöm. Maletics asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogok védelme, az emberi méltóság védelme, az ö, emberi jogok, a jogállamiság, ezeknek nincs alternatívája, és egész egyszerűen nem tudok azzal egyetérteni, hogy az Európai Unió és a költségvetés ö, ö, E-, ehhez egyáltalán nem kapcsolódik. Ez mindannyiunkat érint, mindannyiunkat számára fontos kell, hogy legyen. Ugyanakkor, ha a jogsértési eljárást folytatunk egy tagállam e, ma szemben, akkor ezeket a tagállamokat pénzügyi eszközökkel büntetjük, és kevesebb szankciót tudunk alkalmazni azon országokkal szemben, ahol kevesebb uniós támogatást folyósítunk. Annak ellenére, hogy jelentős javulást értünk el a javaslat tekintetében, tovább kell javítani annak biztosítása érdekében, hogy egyformán alkalmazható legyen ez minden tagállamban, függetlenül attól, hogy milyen. Köszönjük Popa úr az utolsó hozzászólunk, spontán hozzászólók között parancsoljon. Bugetul Uniunii Europene este extrem de important pentru fiecare cetățean. Köszönöm szépen rendkívül fontos az Európai Unióban minden tagállam lakosa számára a Európai Uniós prosperitás, gazdasági, pénzügyi helyzet miatt. Olyan országból jövök, ahol fontos a gazdasági növekedés, munkahelyet teremtettünk, modernizáltuk az infrastruktúrát, az egészségügyi rendszeret. Mindenünk számára fontos az, hogy az Európai Unió jobban működjön, ez az érdeke az állampolgároknak, és ezért szükség van olyan rendszere, olyan intézményre, amit, ami ellenőrzi az európai költségvetést. A tagállamok is ellenőrzik ezt. A szankciók rendszere egy kockázatos megoldás. El kell kerülni egy olyan helyzetet, amikor politikai játék áldozatává válhat egy tagállam. az európai támogatások kifizetésének megszakítása megfelelően indokolt kell, hogy legyen, és ez a mechanizmus. Az elnök elveszi a szót, ezzel lezártuk a kezdőjáj eljárást, és Ötinger biztos úrnak adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Itt a hozzászólásokat köszönettel fogadtuk, és a következő eljárásokban lehetőleg ezeket ennek tükrében majd tovább fejlesztjük a javaslatunkat. Ez tekinthető alapnak a jogalkotáshoz. Ugyanikor a hozzászólások rámutattak arra, hogy készek arra, ahogy a bizottság elveit kövessék, illetve ehhez némi módosításokat nyújtsanak be. Világosan kell látni, hogy amikor a jogállamiságokról beszélünk a tagállamokból, illetve azt megköveteljük tőlük, akkor európai szinten is teljes mértékben érvényesíteni kell a jogállamiságokat. És az önkényesség vagy a pártosság nem megengedett. Éppen ezért a bizottság javaslatában rögzítettük, hogy hogyan kell nekünk dolgozni, hogyan kell objektívnek lenni, és a harmadik fél véleményeit is hogyan kell figyelembe vennünk a jogalkotásban. Az érintett tagállamot meg kell hallani, és lehetőséget kell tenni, adni arra, hogy kifejtse véleményét. A tanács és a parlament nagyon fontos szerepet játszik a bizottság mellett. A tanács egyébként viszont is utasíthatja a bizottság javaslatait. És amikor egy döntést kell meghozni, akkor az végrehajthatónak kell lennie, és fontos, hogy a tagállam, amely úgy érzi, hogy szem, vele szemben igazságtalanul járunk el, a bírósághoz fordulhat. És éppen ezért a jövő évben, vagy a jövőben további útmutatóul szolgáló bírósági ítéletet várunk, és számítunk arra, hogy a parlamenttel és a tanácssal az mindannyiunkat érdeklő témákban együttműködjünk. Köszönöm szépen, és most eh, Kadaszabal eh, Rubial eh, jelentéstevő asszony két percben. Senyor president. Köszönöm szépen, elnök úr. Gyors leszek, nagyon hosszú nap vége felé járunk, és még mindig vannak témák a napirenden. Szeretnék reagálni arra, amit a biztos úr mondott odafigyeltem a vitára, nagyon fontos két helyeket osztottak meg velünk, bizonyos felszólalók, Szárvamáko úr és jó magam is vállaljuk azt, hogy tovább dolgozunk ezen a jelentésen, és megállapodásra fogunk törekedni a román elnökséggel. A kevés hátralévő időben szeretnék Szárvamá úrnak köszönetet mondani az együttműködésért, Kicsit távol állnak a pozícióink, de mégis sikerült egy jó jelentést összeállítanunk, és szeretnék köszönetet mondani a többi frakciónak, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak és a Költségvetési Bizottságnak is, természetesen az Európai Bizottság munkáját, Öttinger biztos úr és a szolgálatok munkáját is szeretném megköszönni, mert nagyon hasznos volt ez a munkánk tekintetében. Egyszerűen azt remélem, hogy amiről itt az utóbbi hónapokban tárgyaltunk, azt holnap megerősíti a plenáris szavazata, és így megkezdhetjük a tárgyalásokat a román elnökséggel, és így még inkább javítani tudjuk majd a szöveget. Köszönöm szépen, és két percben a társelőadó Észárva Mauré a szó. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a felszólalásokért. Mindenkit nagyon figyelmesen hallgattam meg, természetesen. Egy kicsit nem szokásos sorrendbe fogok felszólalni. Először a köszöneteket mondom el, és aztán lesz néhány következtetésem. Akiknek nem gondunk még köszönetet, azoknak most én szeretnék mondani köszönetet. Bizottság, a biztos úr, mások, akik dolgoztak a témán, árnyékelőadók, és különösen a titkárság, és azok a bölcs emberek, akik a Költségvetés és Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban ülnek. Nem utolsóként, hanem utolsó előttiként mondanám a következőt. Szeretnék külön köszöntet mondani azoknak, akik konstruktívan álltak hozzá a témához. Lehet, hogy nem olyan tekintetben, hogy a végső jelentést támogatnák, hanem konstruktív módon fenntartásokkal éltek, elképzeléseik voltak a következő trilógusra vonatkozóan. Az utolsó, amit szeretnék mondani, hogy különösen nyomaszt egy dolog, méghozzá az, hogy a politika így működik. Nagyon sok embert meghallgattunk ma este, akik nem voltak tisztességesek. Elsősorban a saját nemzeti hallgatóságukhoz szóltak. Ezt el kell, hogy mondjam. Az elmúlt kettős fél évben azt láttuk, hogy milyen tragikus következményei vannak, és milyen komoly következményei vannak abban, amit a politikusok tesznek. Egy nagy nemzet és az egész Európai Unió tekintetében, és tudják, hogy miről beszélek. Sajnálatos módon ez a politika néha. Úgyhogy próbáljunk tisztességesen dolgozni egy jobb Európa érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom a vitát. Holnap szavazunk. És most átérünk a következő pontra. Gigold úr jelentése. Adóügyi együttműködés szolgáló fiskális program létrehozása. Négy percben Scott Kátói a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves elnök úr, kedves biztos úr, Öttinger úr, kedves kollégák, az adóelkerülés, a pénzügyi bűnök, bűncselekmények elkerülését az egyes országok egyedül nem tudják megoldani, hiszen határon átnyúló jellege van ezeknek az eljárásoknak. Ezért nagyon fontos, hogy európai szinten lépjünk fel ezekben a témákban. Sajnálatos módon a tanácsban az EU kormányzás blokkol nagyon fontos törvényalkotó dossziékat, és így nem teszi lehetővé azt, hogy erősödjön az együttműködés, és nagyon gazdag állampolgárok kevés adót fizetnek. Egy közös adóalapra, digitális adóalapra van szükség. Tegnap a bizottság bemutatott egy javaslatot az egyhangú döntésről a minősített többségi döntésre való átállásra vonatkozóan, illetve a parlamentnek társ jogalkotói hatalmat kíván adni. Nagyon fontos, erős eszközök ezek azért, hogy elérjük a céljainkat. A, a nem hatékony a passarel záradék, hiszen ez önmagában is egyhangúságot igényel a 116-os cikk alkalmazása tekintetében. A tagállamok felelnek azért, mert